Nous poursuivons la réunion de notre commission, et nous avons... Folytatjuk a bizottsági ülésünket, és ma délután eszmecserét fogunk folytatni Marko Pavicsal, aki a regionális fejlesztésért és európai alapokért felelős miniszter, a tanács elnöke, és a horvát elnökség prioritásairól fog nekünk beszélni. Miniszter úr, nagy öröm számunkra, hogy eljött hozzánk erre az eszmecserére. Az előttünk álló ö, hat ö, hónapban nagyon intenzív ö, munkára számíthatunk, és ö, nagyon ö, komoly döntéseket kell majd hozni. Önök egy olyan pillanatban vették át a tanács elnökségét, amely kulcsfontosságú, mert a pénzügyi keretről szóló vitát újra kell nyitni a tanácsban, ugyanis a finn elnökség benyújtott egy javaslatot, amelyet, ahogy azt ön is tudja, az Európai Parlament nem tart elfogadhatónak. Ez egy olyan javaslat, amelyet mi elutasítunk. Az általános költségvetést, amelyet javasoltak, illetve a célzott csökkentést is elutasítjuk, amely bizonyos politikákat érint, ezek között a kohéziós politikát is, amely számunkra nagyon fontos ebben a szakbizottságban. Mi folyamatosan ezt fogjuk ismételgetni, az új célokhoz új eszközök, új források kellenek. Mivel nagyon sok az új cél, azt is tudjuk, hogy az ehhez hozzárendelt pénzügyi források folyamatosan csökkennek. A tárgyalási módszer egy olyan módszer, amelyről, mint megtudtuk, az nem tartja tiszteletben az együttdöntés szabályait, ahogy azokat a szerződés lefekteti. Mi úgy gondoljuk, hogy a tanács átlépi a saját hatáskörét, és úgy gyakorolja a jogalkotási hatáskörét, ahogy azt a szerződés szövege kifejezetten megtiltja. A december 19-én eh, Strasbourgban meghozott eh, elnökségi eh, döntést a koordinátorok a mai ülésen teljesen elfogadták és támogatták, és úgy határoztak, hogy február végéig elhalasztják a politikai trilógus folytatását. Az a döntésünk, hogy befagyasztjuk ezeket a politikai trilógusokat. Ez ugyanakkor nem zárja ki azt, amit mi egyébként szeretnénk is, hogy előre tudjunk lépni a horvát elnökséggel közösen. Technikai üléseken tehát részt vennénk, miért is ne tennénk, hiszen ez is egy formája annak, hogy a lehető legnagyobb mértékben előre tudjunk lépni, illetve hogy a régiók a, a, azon az időkereten belül, amelyre számítottak, megkaphassák a forrásokat. Nem volt más választásunk, mert a sietség ürügyével nem fogadhatunk el bármit. Azt várjuk, az Európai Tanácstól, hogy egy olyan költségvetést készítsen, amely megfelel a kihívásoknak, amelyek előtt a kohéziós politika áll. Azt várjuk a tanácstól, hogy az összes cikkel kapcsolatban megfogalmazza az álláspontját. És ezek nem képezhetik a negotiating box tárgyát, ahogy azt elmondtam. Elis Ferreira biztosan nagyon hosszú vitát tartottunk. Ennek is az volt a célja, hogy az igazságos átmenet mechanizmusáról beszéljünk. Ezen a mechanizmuson is közösen kell majd dolgoznunk. Nagyon nagy érdeklődéssel várjuk az ön álláspontját ezzel a kérdéssel kapcsolatban is. Szeretnénk tudni, hogy meg tudja mondani nekünk, hogy az önök elnöksége hogyan fog foglalkozni ezzel a kérdéssel. Szeretnénk azt is tudni, hogy hogyan látják önök ennek a mechanizmusnak a jövőjét, és azt, ahogyan ezt az Európai Bizottság felvázolta. A Regi Szakbizottságot véleményalkotásra kérték fel a jogalkotási kompetencián belül, Ön is megismerheti tehát a Regi Szakbizottság véleményét, majd pedig az Európai Parlamentét is. Az idei év első fél évében ön tölti be a soros elnökségi tisztet, júliustól decemberig pedig Németország követi majd önöket. A horvát elnökség prioritásai abban a dokumentumban találhatók, amelyet az elnökség kiadott egy erős Európa a kihívásokkal tele világban – ezt az összes kollégához eljuttattuk. Ebben vállalások szerepelnek a kiegyensúlyozott regionális fejlesztés területén. Ön kijelentette, hogy védeni fogja a kohéziós politikát, hogy ön ezt létfontosságúnak tartja, illetve, hogy az elnökségük alatt számos eseményt fognak szervezni, mind hivatalos, mind pedig nem hivatalos jelleggel, hogy növeljék a regionális politika láthatóságát. Szeretném azt is elmondani, hogy nagyon elégedetten eh, fogadtam azt a döntést, hogy egy informális eh, csúcsot is fognak szervezni a tanácsban a kohézió kapcsán. Az általános ügyek tanácsában eh, kerül majd erre sor. Itt is a kohéziós politika áll majd a középpontban. Az európai szigetekre vonatkozóan is szeretnénk egy programot látni. Szeretnénk, hogyha prioritásként kezelnék ezt a kérdést. Nagyon nagy örömmel várjuk azokat a programokat, amelyeket önök az elnökségük alatt indítanak. Ezért ez a mai napi renden is prioritásként szerepel. Tehát nagy öröm számunkra, hogy itt van velünk. Egy eszmecserét fogunk folytatni, először a koordinátorokkal, utána pedig a szakbizottság többi tagjával. Most megadom önnek a szót, hogy bemutassa az elnökség prioritásait, és utána vitát tartunk majd. Miniszter úr, parancsoljon! Poštovani predsjedatelju odbor, odbora Europskog parlamenta za... Tisztelt elnök úr, tisztelt Amázsi úr, szabizottsági elnök úr, tisztelt alelnök, kök, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Nagy megtiszteltetés számomra az, hogy ma itt lehetek, úgy, mint a regionális fejlesztési és EU alapügyi miniszter. Az, hogy most átvesszük az EU soros elnökségét, ez nagy megtiszteltetés és felelősség számunkra, és ezért örülünk annak, hogy itt, lehetek, itt lehetünk önöknél, és beszámolhatunk terveinkről, prioritásainkról. Marko Bavics vagyok, regionális fejlesztés és EU-s alapügyi miniszter vagyok Horvátországban a fejlesztési minisztérium, az a minisztérium, amely felel a kohéziós alapokért, kivéve az ESF, et Ezt a munkaügyi, nyugdíjügyi minisztérium kezeli. Biztonsággal mondhatom azt, hogy van tapasztalatom minden kohéziós politikához kötődő alaphoz Örülök annak, hogy visszatérhettem az Európai Parlamentbe, ahol én korábban gyakornok voltam. Andrei Plenkovics volt a képviselőm, ő most miniszterelnök Horvátországban. 2016-ban az ifjúságügyi politikával foglalkoztam, illetve a fiatalok munkaügyi projektjeivel. Akkoriban el is hoztam azokat a fiatalokat ide az Európai Parlamentbe, akiknek sikerült ezen alapok által munkát találnia, mivel a klímaváltozás a szakterületem tanulmányaim alapján, így minden olyan vita, ami a Green Dealhez vagy klímához kötődő kérdésekről szól, beleértve ebbe az európai méltányos etrakatási csomagot, ez közel áll hozzám. Mindenképpen szeretném Európát úgy megőrizni, mint amilyen mindig is volt. Szeretném, hogyha mindenki számára vonzó hely maradna, és plusz növekedést szeretnék elérni Európa számára. Horvátország a legújabb tagja az európai családnak, és különösképpen megtisztelő számunkra az, hogy most mi tölthetjük be a tanács soros elnöki posztját. Készek vagyunk arra, hogy egy jobb holnapért dolgozzunk, de minden EU állampolgárért szeretnénk tenni. A mottónk az az, hogy szeretnénk előre menni együtt, egyesülve a sokféleségben. Nem régiben számos kihívással kellett szembenéznünk, háború volt, meg kellett védenünk otthonunkat, de sikerült egy független eh, Horvátországot létrehoznunk. És most már a nagy európai család tagjai is vagyunk. Persze Horvátország dél-kelet-európában van, és ez nagyon fontos eh, az együttélésünk szempontjából. Horvátországnak van a leghosszabb szárazföldi határa az EU és egy nem EU tagállam között. Hosszabb ez a szakasz, mint a finn vagy a görög szakasz. Horvátország nagyon büszke arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagja, a négy szabadság jog lehetővé teszi állampolgáraink számára azt, hogy ugyanolyan jogokkal élhessenek, mint a régi tagállamok állampolgárai. Ami a kohézió koncepcióját illeti, ez egy nagyon fontos elem abban, hogy ezt a célt elérjük, akár csak az, hogy ugyanazt a fajta életszínvonalat tudjuk biztosítani minden állampolgár számára Európában. Úgy vélem, hogy az európai projekt az egyik legnagyobb sikerünk. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam önöknek a horvát elnökség mottóját és a prioritásainkat is, hogy jobban megértsenek, angolra váltok. Kérem, akkor hadd ismertessem a négy fő prioritását a horvát elnökségnek. Négy pillérről van szó, ezek alkotják az elnökségi programunkat. Európa, amíg fejlődik, ami összekölt, ami megvéd, és a befolyásos Európa. A digitális forradalom időszakában az Európai Unió gazdasága, munkaerőpiaca nagy kihívásokkal beleértve demográfiai kihívásokat is néz szembe. Ezért ilyen körülmények között a kutatásba való befektetés, a jobb hozzáférés a magas szintű tudáshoz, az új készségek megtanulása, mely alkalmassá tesz a jövőbeni munkahelyek elvégzésére, betöltésére, garantálhatják a jövőket. Az európai polgárok életminőségének javításához további szakpolitikákra van szükség, és mindez hozzájárul ahhoz is, hozzájárulhat ahhoz is, hogy fellépjünk a klímaváltozás ellen. Ezért is neveztük az első pillért a fejlődő Európának. Ez eh, ide tartozik a kohéziós politika és minden olyan téma, amiről ma itt szó esik. A horvát elnökség éppen ezért támogatja a kiegyensúlyozott, inkluzív eh, fejlődését az Európai Uniónak, amely figyelembe veszi a tagállamok egyes szükségleteit, a régiókét és a polgárokét is. Az európai szociális jogok pillére szintén ide tartozik, ezek az elvek nyilvánvaló utat mutatnak a fejlődés irányába. A második pillér a minket összekötő Európa, a különböző különbségek, eltérések az infrastruktúrában eh, az Európai Unión belül, a közlekedés eh, hozzáférhetősége, digitális hálózatok eh, hiánya csökkenthetik a versenyképességet. Azért, hogy a teljes gazdasági, társadalmi és területi kohéziót elérjük, a digitális kereskedelmi és közlekedési infrastruktúrát ki kell építeni megfelelő módon a horvát eh, elnökség azokat a politikákat támogatja, amelyek az infrastruktúrát előre viszik, az Európai Unió konnektivitását, és eh, egymáshoz közelebb hozzák a polgárokat a kultúra, a sport és az oktatás révén. A harmadik eh, pillér és prioritás az a védelmező Európait, a belbiztonság megerősítéséről gond, beszélünk, a külső határok jobb védelméről, az informatikai rendszerek teljes interoperabilitásáról, illetve a külső veszélyek, beleértve a kiberveszélyek elleni ellenálló képesség javítását is ide értjük e, fenntartható e, migrációs és, e, és menekültpolitikára van szükség, ezért az Európai Uniót mi ezek mentén szeretnénk a biztonság, igazság zónájává fejleszteni, amelynek alapja a jogállamiság. A negyedik pillér az a befolyásos Európa, az európai értékek előmozdítása, a multilateralizmus megerősítése, az európai biztonsági és védelmi együttműködés megerősítése, valamint az ENSZ 2030-as agendájának végrehajtása maradnak a főbb referencia pontok az Európai Unió külpolitikája szempontjából. Én klímatudós vagyok, és amikor kereskedelemről beszélünk, tudjuk, hogy a 28 ország eh, széndiokszid kibocsátása, eh, teljes széndiokszid kibocsátása mindössze 9,6%-a a világénak. Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, Kínát és Indiát, ők együtt majdnem 50%-ot tesznek ki. Eh, amennyiben Európa ambíciós célokat fogalmaz meg, és eh, eléri a széndiokszid semlegességet 2050-ig, vagy felére csökkenti 2030-ig a kibocsátásokat, eh, mm, és mégis megsülünk, mert csak 5 vagy 6 százalékát oldottuk meg a világ problémáinak, miközben például a eh, polgári repülés súlya növekszik. Tehát nekünk befolyásolni kell a többieket, hogy ők is ebbe az irányba lépjenek el, eh, miközben odafigyelünk az unió fejlesztésére. A második dolog, ami a befolyásos Európához kell, az a hitelesség a nemzetközi eh, szintéren, és itt különösen a szomszédságban eh, élvezett eh, bizalomra gondolok. Dél-Kelet-Európára, Nyugat-Balkánra, az Európai Unió közvetlen szomszédságára eh, a horvát elnökség egy hiteles bővítés politikát akar kialakítani, és azt akarja, hogy további fejlődés és összeköttetések alakuljanak ki az egész Európai Unió egész európai kontinens területén. Lesz egy zágrábi csúcs, amely a Nyugat-Balkánnal fog foglalkozni, és reméljük, hogy itt egy menetrendet tudunk kialakítani a nyugat-balkáni országok számára, egyfajta csatlakozási menetrendet. Ez a négy prioritás a fejlődő Európa, a, a, az összekötő Európa, a védelmező Európa, illetve a befolyásos Európa ezek együtt adják az erős Európát a kihívások világában, és ez az, ami meghatározza azt, hogy Európa a szomszéd, a tagállamok és a polgárok javára tud fellépni. Szeretném még felhívni az önök figyelmét az általános ügyek tanácsán belül vitt prioritásainkra. E, itt a kohéziós politikára gondolok, a többéves pénzügyi keretre, a makroregionális stratégiára, a bővítésre, az európai szemeszterre, az Európa jövőjéről szóló konferenciára, e, amiért Suica biztos e, a felelős az Európai Bizottságon belül, illetve az Egyesült Királysággal kialakítandó kapcsolatokra. I would particularly like to put emphasis and importance. Szeretnék nagy hangsúlyt helyezni a kohéziós politikára és annak az időben történő elfogadására. A 2021-2027-re vonatkozó jogszabályt létre kell hozni. Valamennyien tudjuk, hogy mi történt korábban, és ezt el akarjuk kerülni, azt szeretnénk, hogyha az országborítékok két évre előre elkészülnének. Ezzel együtt a prezentáció harmadik részéhez érkeztünk. Ennek témája a kohéziós politika, a jogalkotási aktusok és a strukturális eszközökkel foglalkozó munkacsoport. Az első, had biztosítsak mindenkit arról, hogy a horvát elnökség becsületesen fog eljárni. Tavaly is kommunikáltunk már erről, de elnökségként mi leszünk a megbízható fél ezekben a tárgyalásokban. A társjogalkotókkal és a tagállamokkal a konszenzus és a kölcsönös tisztelet jegyében dolgozunk együtt. Ha már a kohéziós politikáról beszélünk, a tanács üdvözölte a bizottság összes jogalkotási javaslatát, még a közös rendelkezésekről szóló rendeletet, a regionális és fejlesztési alap és a határokon átnyúló mechanizmusról szóló rendeletet. Ami az igazságos átmeneti alap létrehozásáról szóló rendeletet illeti, Ma délelőtt az Európai Bizottság bemutatott egy javaslatot abban a munkacsoportban, amelyik a strukturális eszközökkel foglalkozik. Ezen kívül, ami a tárgyalásokat illeti, a horvát elnökség prioritást fogadni azoknak a témáknak, amelyek fontosak az alapok időszerű és hatékony felhasználásához. Készen állunk tehát arra, hogy folytassuk az intézményközi tárgyalásokat annak alapján, amelyet az előttünk járó finn elnökség elért. A kohéziós politikához kapcsolódó jogalkotási javaslatok időszerű elfogadását kötelességünknek érezzük. Szeretnénk a 2021 és 27 közötti kohéziós politikát zökenőmentesen elindítani, mert ez az összes tagállamnak és régiónak a javára válna. Most hadd mondjak néhány szót mindegyik aktáról külön-külön. A közös rendelkezésekről szóló rendelet ezzel kapcsolatban a bizottság javaslatát üdvözöltük. Ez egy átfogó jogszabály javaslat. Ezen keresztül kormányozzák a hét közösen irányított alapot. Ezt karcsúsítanánk, növelnénk a láthatóságát, és a tagállamok részvételét is javítanánk. Látjuk, hogy az egyszerűsítésre és a rugalmasságra szükség van. Az ezzel kapcsolatos horvát tapasztalat az, hogy 2013-ban még 15%-os volt a munkanélküliség, most pedig már csak 5,7 eh, százalék. Tehát eh, uniós garanciával sikerült megoldanunk a problémát. Hadd emeljek ki még valamit. Eh, a horvát elnökség készen áll arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a finn elnökség által elért jelentős előrelépés alapján. Megtesszük mindent, amit csak tudunk, hogy véglegesítsük ezeket a javaslatokat, és nyitottak vagyunk arra, hogy az elnökségünk alatt megállapodásra jussunk. Az egy hónappal ezelőtti ülésünkön egyetértettünk abban, hogy a parlament szerepe nem zárja ki a technikai szintű munka folytatását, főleg a közös rendelkezésekről szóló rendelet 5. részével kapcsolatban, mert az országok operatív programjainak elfogadását ez előzi meg. A regionális fejlesztési alap és a kohéziós alappal kapcsolatban a bizottság javaslatát örömmel fogadtuk, ezeket egy rendeletbe fűznék össze. Felhatalmazásunkon belül karcsúsítanánk a az irányítást, fokoznánk a rugalmasságot és a kondicionalitást. A finn elnökség által elért haladás alapján folytatnánk a munkát, és köszönetet szeretnék mondani nekik az erőfeszítéseikért. Meg fogunk tenni mindent, amit csak tudunk, hogy jelentős előrelépést érjünk el, és ahogy mondtam, prioritást fogunk adni azoknak a rendeleteknek, amelyek fontosak ahhoz, hogy a végrehajtás gyors és megfelelő legyen. Ami az Interreg rendeletet illeti, itt is üdvözöltük a bizottság javaslatát, mert ez egyszerűsítené a folyamatokat az Európai Unió határain átnyúló mechanizmusok esetében is. a jelenlegi folyamatok kulcsfontosságú elemeit megőrizve ez biztosítaná az átmenetet. Készen állunk a finálnökség eredményei alapján a tárgyalások folytatására, és próbálunk a lehető legtöbbet előrelépni a fő rendelkezésekkel kapcsolatban, mert ezek nagyon fontosak a programok kialakítása és a harmadik országokkal való együttműködés szempontjából. A tanács üdvözölte a bizottság javaslatát az Európai Unió határokon átnyúló mechanizmusáról. Ez jogi szempontból alapozná meg a határokon átnyúló programokat. A javaslat jogi természetéből adódóan a tagállamok a tanács jogi szolgálatát hívták segítségül. Várhatóan a véleményüket ők még a mi elnökségünk alatt be fogják nyújtani, és amint ez a jogi értékelés elkészült, folytatni fogjuk a munkát a tanácsban. A parlament álláspontja a tagállamok számára nyugtalanító, például az eszközök ingadozó jellegének a meghatározása, illetve az esetenkénti értékelés várjuk az ezekről a témákról való egyeztetést. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy elnökségként nagyra értékeljük az Európai Parlamentet, és úgy gondoljuk, az Európai Parlamentnek szerepe van az akták megtárgyalásában. Zágrábban március végén egy informális kohéziós ülést fogunk tartani, és erre várjuk az Európai Parlamentet is. Az Európai Parlament véleménye is fontos számunkra mindezekben a kérdésekben. Prezentációm legvégén szeretném kihangsúlyozni a jó és gyümölcsöző együttműködés fontosságát a társjogalkotóinkkal. Azt gondolom, hogy kiváló partnerek leszünk egymásnak, és a jogalkotási munkában előre fogunk tudni lépni. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönjük szépen! Most megnyitom a vitát. Először is Konstanz Grell következik a szocialisták nevében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt miniszter úr. Nagyon örülök annak, hogy az első horvát soros elnökség a kohéziós politikát prioritásként kezeli. Szerintem mindannyian egyetértünk abban a célban, hogy a kohéziós politikának a következő periódusban mindenképpen kész kell lennie, de ennek útjában még vannak akadályok. Úgy, mint regionális miniszter sikra száll a kohéziós politika mellett, de az MFF tárgyalásnál ez sajnos nem segít. Az elmúlt napokban voltak olyan fejlemények, amelyek kihatnak az illetékességi kör szétosztására is. Ha jól tudom, Michel úr, a tanács elnöke fog tárgyalni majd az MFF-ről, eh, és a kohéziós politika pedig majd a horvát elnökségnél lesz. Kíváncsi vagyok arról, hogy voltak-e már tárgyalások arról, hogy konkrétan ezt hogyan képzelik el, és eh, a szakbizottsági elnökünk, Omarzsé úr is elmondta azt, hogy jelenleg megakadtak a tárgyalások, február végéig van időnk, de hogyha akkor sem az elnökség, sem pedig a tanács elnöke nem tud semmit mondani az MFF-ről, semmi olyat nem tudna mondani, ami más lenne, mint a finn elnökségi javaslat beleértve ebbe a Just Transition alapot is, akkor a tegyelási megakadás továbbra is fenn fog állni. Számunkra ez itt a szabizottságban nagyon aggasztó, és örülnék annak, hogyha valamit tudna mondani arról, hogy ön hogyan ezt képzeli el, hogy végre legyen valamilyen eredménye az MFF tekintetében. Az első reakció a Green Deal-ről, amikor a bizottság ismertette a méltányos átalakítási mechanizmust, akkor erre pozitívan reagáltak az országok, de fizetni nem akarnak, így kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan alakul a helyzet, hogyan lehet megoldani majd ezt a problémát. Merci beaucoup pour le groupe euh, Renew. Köszönöm a Renew részéről. Stefan Bizsú következik. Köszönöm elnök euh, úr, euh, miniszter úr meghallgattam a mondani valóját a négy nagy horvát prioritásról. Egy fejlődő Európa, egy egyesítő Európa, egy védelmező Európa, azt gondolom, hogy ez az, egyes, ez az egyesítő Európa, vagy összekötő Európa, ez különösen fontos számunkra, akik a kohéziós politikában dolgozunk, mert látjuk, hogy az euroszkeptikusok és a klímaszkeptikusok átveszik a hatalmat a régiókban, ami azt jelenti, hogy a kohéziós politika konszolidálása és konkrét tétele a mindennapi életekben, életünkben egyre fontosabbá válik. Szeretném, hogyha megerősíteni még jobban azt, hogy eh, milyen pozitív a hozzáállásuk az MFF tárgyalásokon, eh, mert eh, szeretnénk a kohézió összes területén előrelépni. Ön beszélt az átmenetről nagyon helyesen, és azt, hogy a szabályok milyen fontosak a e, kohéziós politika e, területén, e, amely megjelenik minden területen, és együtt építjük azokat a megoldásokat a, a polgárokkal, amelyek rendkívül sürgéssé váltak itt egy jogos elvárásáról van szó a lakosságnak. Nagyon sokat várnak önöktől eh, azzal kapcsolatban, hogy az alapok ne csak hogy átláthatóbbak, hanem könnyebben hozzáférhetőek is legyenek az egyszerűsítés révén. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. A zöldek nevében Niklas Nénes következő. Köszönöm. Köszönöm, hogy eljött ide és képviseli a hor- horvát elnökséget. É, itt nem csak azt várjuk önöktől, hogy jó tárgyaló partnerek legyenek, ahogy ez itt elhangzott. Én személy szerint egyfajta vezető szerepet várok önöktől a tanácson belül, a tanácsnak, a tanács elnökségnek. Nem csak az a szerepe, hogy tárgyaljon a parlamenttel, hanem az, hogy megfelelő irányba vigye a tanácsot. Ebben a vonatkozásban a jó irány, a megfelelő irány az a kohézió, és azt láttuk korábban a, a horvát kormánytól, hogy hogy ők hisznek a kohézióban és a kohézió barátai, és úgy gondolják, hogy a feladatokhoz forrásokat is kell rendelni. Én éppen ezért azt szeretném, hogy ha önök győzködnék a többieket a tanácsban, hogy a jó munkához sok pénz kell, és kompetenciára, bizalomra is van szükség a feladatok teljesítéséhez. Éppen ezért én arra sarkalnám önöket, hogy egyrészt legyenek jó tárgyaló partnereink, eh, hiszen mi mindig szeretjük azokat, akik eh, E, jó célokért tárgyalnak, adott esetben lesz adok-kapok, de e, nyilván a kompromisszum szükséglet, e, szükségességét mindenki látja. A tanácsban pedig képviseljék azt, hogy mire van szükség, és vezessék a tanácsot. Ebben számíthatnak a támogatásunkra. Én megköszönöm az előttem szólónak is azt, hogy utalt erre az egységes Európa koncepcióra, amely csak szolidáris lehet, és csak úgy lesz majd befolyásunk a világon. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Francesca Donato az ID frakció revőben. Köszönöm. Miniszter úr, én egy elég konkrét kérdést tennék fel, amely szerintem egy olyan érv, vagy olyan dolog, amire nagyon oda fogunk figyelni az elkövetkezendő hat hónapban. Horvátország csak úgy, mint Olaszország, egy földközi tenger térségi ország, egy olyan ország, amelynek hosszú tengerpartja van, és nagyon sok szigete, úgy gondolom, hogy nagyon sok európai polgár és országok, eh, különösen a szigetekkel rendelkező országok eh, szeretnék, hogyha az elkövetkezendő eh, ciklusban elismernék a sziget létet, mint önálló státuszt, amely kulcs eleme lehet, kulcsfontosságú része lehet annak, hogy állami támogatást kaphassanak ott az ott lakók, illetve az ott működő cégek, amihez adott esetben meg kell változtatni az állami támogatásokról szóló szabályokat. Én úgy gondolom, hogy a kohéziós politika keretében pedig fontos az, hogy a sziget státusz megadásával odafigyeljünk ezeknek a területeknek a tényleges igény, igényeire, hiszen nagyon nehéz nekik versenyezniük a szárazfölddel. E, mindenképpen teljesítenünk kell ezeket a, a, az elvárásaikat. Köszönöm. A GUE részéről Dimitris Papadimoulos következik. E, köszönöm. Köszönöm Pavics úrnak, hogy eljött ide a bizottságunkba. Ön a horvát elnökséget képviseli. Örülök, hogy itt van a következő kérdés. Tenném fel önnek másfél év, akár két év telt el azóta, hogy az Európai Bizottság előállt az MFF javaslatával. A tanács azóta gyakorlatilag fékez, és Nekünk itt voltak vitáink az Európai Parlamentben, meg voltak a javaslataink, amivel eh, javítottunk az Európai Bizottság eh, első javaslatán. A tanács azonban másfél éve semmilyen javaslatot nem tett. A finn elnökség végén azonban az elnökség, a finn elnökség egy rendkívül ö, eh, csalódást okozó javaslatot tett le az asztalra. Senki nem támogatja ezt a javaslatot itt a az Európai Parlamentben, és a bizottság sem támogatja. Alapvetően a már korábbi alacsony költségvetést még tovább csökkenteni a finn javaslat. Az én kérdésem önhöz, miniszter úr, az az, hogy a horvát elnökség hajlandó-e az MFF, a többéves pénzügyi keret témában kompromisszumos javaslatot kidolgozni, ami közelebb áll a parlament javaslatához, különös tekintettel a kohéziós politikára és a regionális politikára. Vagy csak egy átmeneti elnökségről lesz itt szó, amely semmit nem csinál, csak melegíti a helyet a németeknek. Lesz-e saját ambíciójuk Eh, ahhoz, hogy ezt a dolgot lezárják a horvát elnökség alatt. Szerintem jobb, jól tennék, ha meg tennék ezt, mert a Horvátországnak is jó lenne, de ehhez egy olyan javaslatot kellene letenniük, ami sokkal ambiciózusabb, mint a finn volt, és sokkal közelebb áll az Európai Parlamentéhez, a társjogalkotójéhoz. Volt olyan időszak, amikor pisztolyt a közt tartva elfogadtunk elfogadhatatlan javaslatokat, azoknak az időknek vége. Csodálatos szlogeneket találtak ki, de hogyha nem lesznek ebből konkrét javaslatok és kötelező érvényű irányvonalak, akkor ezek csak nagy szavak maradnak. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönjük szépen ezeket a világos és határozott szavakat az ECR nevében, és most jól fogom mondani a nevét, ahogy azt tettem délelőtt, Angelika Mozzanoska. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sokat javult a kiejtése, ami a nevemet illeti. Nagyon fontos időszak ez Horvátország számára. Gratulálok nekik ugyanis az a négy pillér megfelelő választ ad a kihívásokra, amelyek előttünk állnak. De fel kell gyorsítanunk a tárgyalásokat, hogy ezek az új pénzügyi kilátások a lehetőleg hamarabb megvalósuljanak. Az igazságos átmenet alapról beszéltünk, tudjuk, hogy ez késlekedik, ez pedig a kohéziós politika késlekedéséhez fog vezetni, amitől az egész tervezési időszak is csúszik. Szükségünk van a regionális fejlesztési alap számára, illetve más kohéziós alapok is források hiában vannak. Így ezeket is vissza fogják mennyesni. Más területek is megszenvedik majd ezt. Mi az ön terve, hogyan tervezi minimalizálni a csúszásokat és azoknak a hatását? És még egy kérdésem van a decemberi tanácsi ülés következtetései. Beszéltünk a klímasemlegességről. A következtetésekben a tanács kimondta, hogy minden ország más kiindulópontról indul, tehát szabadon dönthetik el, hogy milyen úton indulnak el. Mit fog tenni annak érdekében, hogy tiszteletben tartsák azt, amit decemberben a tanács eldöntött? A versenyképességet is említette. Volt egy ötlet az Európai Bizottság részéről, az, hogy talán megkétszerezhetnénk a projektek társfinanszírozását a kevésbé fejlett régiókban. Ami pedig a mezőgazdaságot és a vidékfejlesztést illeti, talán ezeken a helyeken is megnövelhetnénk a támogatásokat. Köszönjük szépen! Blum képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlöm Önt, miniszter úr, a szakbizottságunkban. Köszönöm a prezentációt. Szeretnék Önnek nagyon sok sikert kívánni az elnökség idejére. Tudom, hogy Önöknek nagyon nagy szerepe lesz Európa jövőjében. Hogy miért? Azért, mert önöknek jut a következő pénzügyi keret meghatározása, illetve a kohéziós politika, amely szerintem, mint az európai alapok és regionális fejlesztés korábbi miniszterének, úgy tűnik, hogy ez a gerince az európai politikáknak. Ezek alapozzák meg a jövőt. Természetesen jelenleg a kohéziós politikára nagyobb szükség van, mint valaha. Létfontosságú szerepet tölt be nem csak a Green Deal-ben, hanem mindazon kihívások miatt, amelyekkel szembesülünk Európában. Egységesnek kell lennünk, figyelembe véve azt, amit én elkezdtem a tanács soros elnöki székében a román elnökség alatt, Azt szeretném kérdezni öntől, hogy tudjuk, hogy nagyon sok a csúszás, tudjuk, hogy a programok elfogadása is késlekedni fog. Figyelembe veszik-e önök, elgondolkodtak-e egy átmeneti intézkedés bevezetésén 2021-re, mi is mit gondol erről? Mit gondol, hogyan tenné ezt? Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönjük. Tomislav Szokol következik. Uh, thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, kedves miniszter úr, nagyon örülök, hogy üdvözölhetem Önt itt a parlamentben, a horvát elnökség képviseletében, de Ön a horvát kormányt is képviseli, annak az országnak a kormányát, amely a legutóbb csatlakozott az Európai Unióhoz. Nagyon örülök, hogy hat évvel azután, hogy Horvátország csatlakozott, az Unióhoz, esélyt kapott arra, hogy elnököljön az Európai Unió tanácsában. Teljesen egyetértek azokkal a prioritásokkal, amelyeket ön említett. A több éves pénzügyi keret valóban a legfontosabb napirendi pont lesz, és örülök annak is, hogy egyértelműen nyilatkoztak a kohéziós politikáról, tehát hogy ez is ugyanolyan súlyos szerepel a tárgyalásokon. Horvátország képes lesz megtalálni a megoldást a problémákra. Itt a kohéziós politika különféle aspektusairól beszélünk. Tudom, hogy számos országban problémát okozott a megvalósítás, de ezt nem lehet érvként használni arra, hogy a rendelkezésre álló időt vagy pénzforrásokat csökkentsük. Tehát a regionális fejlesztésért és a szociális alapért felelős miniszter valószínűleg ön tud a legtöbbet ezekről. El tudja-e mondani nekem, hogy a horvát kormány mit tett azért, hogy javítsa az Európai Uniós alapok végrehajtását Horvátországban, és mit gondol, milyen jövőbeli lépéseket kellene tenni azért, hogy a végrehajtás jobban működjön. Azt gondolom, Horvátország az elmúlt három évben sikertörténet volt ez Horvátországban. Azt gondolom, hogy uniós szinten is meg kellene változni a néhány dolognak, mert számos országban javítani kéne a végrehajtáson. És elérni azt, hogy a kohéziós politika a szolidaritást kifejező program legyen valóban. Köszönöm szépen. Merci beaucoup. Köszönjük. Pekarainen kért szót. Mr. Sherman, uh... Elnök úr, miniszter úr, szeretnék gratulálni először is. Tudom, hogy nagyon erős háttérrel rendelkezik a tanácsban, bizonyára a felelősséggel fognak eljárni. Minden jót kívánok önöknek, és remélhetőleg jó eredményeket fognak elérni. Lenne egy kérdésem, hogyha visszatekintünk, hogy mi történt az EU-ban az elmúlt mondjuk tíz évben, mi volt a kohéziós politikával. A kohéziós politika mögötti elképzelés az az, legalábbis az egyik elképzelés, a kohéziós politika mögött az az, hogy csökkenteni lehessen a különbségeket GDP szempontjából a különböző országok, különböző régiók között. Amikor visszatekintünk az elmúlt tíz évre, akkor azt látjuk, hogy az országok közötti különbség kisebb, mint tíz évvel ezelőtt, és mindenek előtt a nagy városok közötti különbség a kohéziós országokban és kisebb felzárkóztak az EU többi részéhez, de amikor a régiókról van szó a nagyvárosok körül, akkor azt láthatjuk, hogy még már nem annyira jók az eredmények, mint amilyenek lehetnének. A kérdés most az az, hogy vannak-e elvárásaik azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánják eh, csökkenteni a különbségeket nem csak a nagy eh, városok között, hanem a vidéki területek között is. Ebben az értelemben a kohéziós politika nem volt annyira sikeres, mint amennyire lehetett volna. Mit gondol ön erről? Merci beaucoup, Alvaro. Köszönjük szépen, Álvaro Amaro. Köszönöm szépen, elnök úr. Miniszter úr, üdvözlöm Önt, és a legjobbakat kívánom Önnek, sok sikert a horvát elnökségnek meghallgattam az ön által bemutatott négy pillért, és ezek mögött egy olyan gondolat húzódik meg, hogy egy védelmező, befolyásos, összekapcsolt Európára van szükségünk. Ma délelőtt viszont egy nagyon érdekes vitát folytattunk a biztos asszonynal. Én neki is azt mondtam, mint amit már hónapok óta mondok, meghallgattuk a biztos asszonyt, és meghallgattuk a bizottságot is már sokszor, és a szolidaritásról szoktunk mindig hallani, illetve új kihívásokról, amelyekkel Európának szembe kell néznie. De itt mi most új pénzekről beszélünk. Ha nem vonunk be új forrásokat, akkor attól tartok, hogy csak összezavarjuk egymást. azt gondolom, hogy Horvátország, amelynek a prioritásait ön is elmondta, korábban pedig már a miniszterelnökök is, mm, a, ezek között a kohézió is szerepel. Egy kérdést szeretnék csak feltenni. összezavarják ezzel az embereket. Új kihívások vannak, új szakpolitikai területeket láthatunk. Ha új kihívások állnak előttünk, akkor új pénzre is van szükségünk. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a hagyományos politikai területeket sem, azok továbbra is fontosak. Az első pillérjük a méltányos Európa. Ez többféle dolgot is jelent. A kevésbé fejlett országokban ez mást jelent, mint a fejlettebb országokban. Itt is vannak a régiók között különbségek. Minden régió fejlődhetne jobban, de ezt nem tudjuk elérni, hogyha a kohéziós alapot visszavágjuk. Ezért szeretném Önt arra kérni, hogy a tanácsban védje ezt az álláspontot. Tehát azt, hogy a strukturális alapoktól nem lehet pénzt elvenni, ha egyszer a kohéziós politika ilyen nagyon fontos. Ugyanis enélkül csak politikai zászlókat lobogtatunk, azt mondjuk, hogy új kihívásokra lenne szükség, és új pénzre, de a hagyományos szakterületeket elhanyakoljuk. Köszönjük, François Fonzi. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék nagyon sok sikert kívánni Horvátországnak, amely az Európai Unió soros elnökségét egy kritikus ponton veszi át. Az előttünk álló hat hónap meghatározó jelentőségű lesz a programok meghatározásában, illetve az európai közpolitikák meghatározásában. Ezek a politikák a következő években hivatottak fellépni a felmelegedés ellen, illetve más nagy kihívások is tornyosulnak előttünk. Ez egy nagyon fontos pillanat az európai közpolitika végrehajtása szempontjából. Egy olyan témáról szeretném önt kérdezni, ami nagyon fontos Korzika számára. A szigetek problematikája számomra nagyon fontos. Prioritásokat kell meghatározni a fejlesztésben, a szigeteket pedig nagyon gyakran elkerüli ez a fejlesztés. Azt gondolom, ez nem egyszerűen nézőpont kérdése, hanem egy objektív tény. A szigetek nincsenek megfelelően összekapcsolva, és ebből származik az összes problémájuk. Képviselőként Picsula úrral, aki az ön honfitársa, közösen azt tervezzük, hogy ebben a fél évben egy konferenciát szerveznénk ebben a témában, tehát a szigetekkel kapcsolatban. A kérdésem önhöz az lenne, hogy a horvát elnökség hozzá tudna járulni ehhez a konferenciához, hogy objektíven feltehessük azokat a kérdéseket, amelyek az kohéziós politika jövőjét illetik Európában. Köszönjük szépen, François! Nagyon sok hozzászólás érkezett. Azt gondolom, hogy valamennyien egy irányba mutatnak. Így tudnám összefoglalni ezt. Nem azt várjuk, hogy a horvát elnökség, hiszen tudjuk, hogy ők a kohézió barátai. Mi nem egy semleges elnökséget várunk, mi egy olyan elnökséget várunk, amely elkötelezett a tanácsban a kohézió mellett. Nagyon sok intézményközi ülést tartottunk. Szeretném üdvözölni azt, hogy a horvát elnökség milyen jó utánkövetést végzett. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 5. fejezet 2. pontját lezártuk, ahogy ezt be is jelentettük. De ebben az igen fontos pillanatban biztos vagyok benne, hogy az Európai Parlament és a horvát elnökség közös akarata az, hogy kedvező feltételeket teremtsünk arra, hogy magunk mögött hagyjuk ezt a nagyon nehéz pillanatot. Michel elnök úgy tűnik, hogy elkötelezte magát a több éves pénzügyi keretről szóló tárgyalások mellett. De fontos az, hogy a horvát elnökség ne legyen közömbös, hanem cselekedjen aktívabban azért, hogy visszatérhessünk ahhoz a dinamikus haladáshoz, amely kilendítheti a tárgyalásokat a holdpontról, és a tervezési időszakhoz meghatározhatja a finanszírozási feltételeket, illetve a rendeleteket is. Most pedig öné a szó, hogy válaszoljon a hozzászólásokra, amelyeket önhöz intéztek. Thank you, Chairman. Thank you to all. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm minden képviselőnek, előadónak a kérdését. Szeretnék néhány dologra rámutatni az MFF-fel kapcsolatban általánosságban. Mindannyian tudjuk azt, hogy a finn elnökség decemberben bemutatta a tárgyalási dobozt, ugyanakkor a tanácson belül és a következtetéseiben és a tanács arra ösztönözött mindenkit, hogy vigyék előre a tárgyalásokat a végső megállapodás irányába. Charles Michel és kabinetje bilaterális üléseket kezdett meg a horvát delegáció ott volt ezeken az üléseken. A bilaterális ülések tehát zajlanak jelenleg, ambiciózusak vagyunk, és szeretnék rámutatni arra, hogy minden képviselő, aki beszélt az ütemtávról, Kostánc Krél asszony és mások is, mi ambiciózusak vagyunk, A decemberi döntés értelmében a tagyalási doboz kérdése a tanács elnökének kezében van, Sármisel kezében van. Ahogy mondtam, a bilaterális tárgyalások zajlanak, kormányunk vezetője André Plenkovics, és uh, majd tanácsban fellép. Én most itt az elnökség nevében, a soros elnökség nevében a prioritásainkat tudom önöknek elmondani. Ahogyan is elmondta, Horvátország és a kohézió sportika barátai közé tartozik, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a folyamat felgyorsuljon, de ehhez kell az, hogy az Európai Parlament is segítsen bennünket. Az elnökségünk arra kéri az Európai Parlamentet, hogy legyen jelenleg március végén az Zágrában tartandó informális kohéziós ülésen, és szeretnénk párbeszédet a parlamenten minden szinten. Ami Stefan Bizsú kérdését illeti, elmondhatom, hogy az MFF-ben szeretnénk egyszerűsítést, a szektoriális rendeletek nélkül, és párhuzamos módon haladhatnánk így előre az MFF-fel. Niklas Ninas úr rámutatott arra, hogy a tanács mindenképpen vezető szerepet szeretne, mi az elnökség részéről próbáljuk felgyorsítani ezt a folyamatot, de a kezdeményezés joga Sálmisálnél van. Volt néhány kérdés, Francesca Donato és Avanci kollega részéről. a szigetekről kérdeztek belünket. Horvátországban is nagyon sok sziget található, és a tanácsban azon voltunk, hogy a tanácsi állásörölés álláspont teljes mértékben tükrözze a szigetek igényeit is. Különös figyelmet fogunk fordítani arra, hogy hogyan bánnak a szigetekkel, Horvátország egy területi stratégiát szeretne a szigetekre vonatkozólag. Lesz egy intelligens szigetek nevű e, kezdeményezés is. Itt olasz szigeteket veszünk alapul, Korzikát, vagy e, más szigetek által. És amikor a Brexitről beszélünk, Például az Okni szigetek Egyesült Királyságban nagyon felhasználták a rendelkezésre álló pénzeket, és itt volt egyébként a legnagyobb aránya az igen szavazatoknak arra a kérdésre, hogy maradjon-e Nagy-Britannia az EU tagja. Létrehozták az európai tengerügyi ö, szektort is. Ezzel a szigeten egyébként nagyon sok elektromos autót alkalmaznak, van egy úgynevezett akkumulátor kezdeményezés is. Az egyik kérdés Alfonzi úrtól a konnektivitásra, az összekötetésre vonatkozott. Picula minisztert is említették, illetve a konferenciát, amit szerveznek. Nagyon fontosak a szigetek Horvátország számára és az elnökségünk számára is. Plump asszony Európa jövőjéről kérdezett. Mi mindent megteszünk, ami lehetséges, és az Európai Parlamenttel szeretnénk együttműködni. Reméljük, hogy az alapok elérhetőek lesznek időben. Európai jövője szempontjából ez kulcsfontosságú folyamat. Nagyon, folyamat. nagyon fontos az, hogy konzultáljunk az állampolgárokkal, a fő érintettek, az Európai Parlament, a tanács, a bizottság, képviseltetnie kell, hogy magá, magát ilyen módon ezeket a témákat el kell vinnünk az emberekhez, és konzultálni kell az emberekkel. Látnunk kell azt is, hogy hogyan bánunk a populista mozgalmakkal, amelyek destabilizálni próbálják az Európai Uniót. Szokol úr megjegyzései. A horvátországi végrehajtás, milyen tapasztalataink vannak, mit, mivel tudunk segíteni tapasztalataink alapján. Ez volt az első ö, pénzügyi ilyen ö, folyamat több mint egyharmadát kifizettük ennek már, és a teljes összeget kikívánjuk fizetni 100%-ban ebben az évben. Az egyszerűsítés, illetve az ESF, illetve az ERFA közötti kapcsolat Szerintem mind a kettőt jobban kellene összekötnünk. Az egyikkel kellene képíteni programokat, a másikkal végrehajtani, így lehetne kettőt jobban összekötni. Sokkal több példám lenne még a VIS program esetében 115 milliót fektettünk be azért, hogy 6000 nőnek sikerüljön munkát adni vidéki területeken. Nagyon sok olyan központot hoztunk létre, melyel a marginális csapatokat próbáltuk támogatni. Tehát ezt is belevesszük majd az új programok kialakításába Horvátországban. Pekarinen úr kérdése a különböző régiók közötti különbségek. Ezt mi is láttuk Horvátországban, Slavania, Baranya, Siem, és még más öt keleti régió 32-33 százalékos fejlettségi szinten vannak az EU átlagához képest. Zágráb 108 százalékos szinten áll, csak összehasonlítás véget. Tehát elég nagy problémáink vannak Horvátországon belül is és a kormány slavonia Szlavonia Baranyász VM projektet hozott létre. Két milliárd eurót szántunk erre. Főként ezekre a területekre koncentráltunk a szigetekre, slavonia Baranyász VM-re. És a partmenti vidékre koncentráltunk, próbáltuk kihangsúlyozni ezeket a területeket. A legtöbb ember ugyanis országunkban ezen a területen él, a miniszterelnök vezeti ezt a projektet, tehát ez egy kormányprojekt, egyetemben nem mutatja azt, hogy hogyan lehet ezt elvégezni és ezt mi legjobb gyakorlatként is előterjesztettük. És ezt felvesztük majd a jövőbeli programokba is. Merasz úr is rámutatott arra, hogy támogatja a pilléreket, a szolidaritást, a vezető szerepet, illetve azt, hogy hogyan lehetne jobb befektetést találni. Mi is szeretnénk a területi együttműködés komponensét erősíteni, hogy leküzdjük a különbségeket végezetül, lezárjam ezt a kérdéskört. Bár a kezdeményezés joga a következő tárgyalási box esetében és az egész MFF esetében Charles Michelnél van a tanács elnökénél. Horvátország nagyon ambiciózus, próbálunk a lehető leggyorsabban előre menni a kohéziós dokumentumokkal, amely az egész MFF egyharmadát teszi ki, és partnerséget keresünk támogatást keresünk itt az Európai Parlamentnél mindehez. Marco Pavic. Kedves Marco Pavic, miniszter úr, biztos lehet abban, hogy ez a bizottság támogatni fogja, sőt az Európai Parlament is, egyrészt a kohézió pártiságban, másrészt abban, hogy a lehető legjobb költségvetést érjék el az Európai Unió számára. Informális tanács a kohézióért, ennek szervezése e, e, egy nagyon jó hír. A finn elnökségnél ebben nem volt előrelépés, azt remélem, hogy ez jelzi majd azt a nagyszerű együttműködést, amit e, élvezni fogunk. Nagy sikert, sok sikert kívánok az ön, önök elnökségéhez, és még egyszer köszönöm, hogy nálunk járt. Bien. <laughs> bien, bien, bien. Je remercie aux uns et aux autres de quitter la salle. Köszönöm. Kérem, hogy azok, akik távoznak, az csendben tegyék meg. Akik nem kívánnak részt venni tovább az ülésünkön, kérem, hogy csendben távozzanak.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 Bien, nous avons le plaisir. Nos, nagy örömmel üdvözöljük itt Enrico Rossi urat, aki, ahogy tudják, az elnöke a Toszkán régiónak Olaszországban. a nagyon szép régió, és egyben az alelnöke a külső tengeri régiók konferenciának és a kohézióért felelős azon belül ez a szervezet nekünk egy nagyon fontos partnerünk, előmozdítja a regionális politikát, és védelmezi a regionális politikát, és mi a kohéziós politika kezdete óta együttműködünk velük. Ezt a szervezetet az Európai Parlament első összehívása előtt hozták létre, ami azt mutatja, hogy az ő szakértelmük az különösen hasznos és fontos számunkra. Az ő általuk elvégzett munkára nagy mértékben támaszkodunk. A konferencia gyakorlatilag az összessége azoknak a tengeri régióknak, amelyek távolabb helyezkednek el a szárazföldtől, eh, a tengeri régióknak különösen fontos szerepük van, és egyre fontosabb szerepet játszanak, különös tekintettel az Európai Unió újabb célkitűzéseire. Európa az összes kontinens közül a legszakadozottabb, és a területéhez képest a leghosszabb tengerpartja van, a legtöbb szigete. Ez különösen fontos a klímaváltozás szempontjából, de az új kék gazdaság is tartogat lehetőségeket. Tehát egy tengeri régió az egyrészt egy nagy adó, egy nagy lehetőség, csak úgy, mint a sziget volt, ugyanakkor nagyon komoly nehézségeket és kihívásokat is jelent, olyan nehézségeket, amelyek például a digitális gazdaságban jelentkeznek, hiszen periférián helyezkednek el. Ferrera asszony itt járt ugye nálunk délelőtt, és mondta, hogy ő egy olyan regionális politikát akar, amely méretre készül, e, mi is azt szeretnénk, e, hogyha figyelembe vennék ehhez a külső tengeri régiókat, a tengeri régiókat, és azt gondolom, hogy ez a bizottságunknak a feladata, ez a konferencia hat bizottságból áll, a különböző Európát körülvevő tengereket öleli fel a Fekete-tengertől az Északi tengerig, és alapvetően Európa összes nagy tengeri medencéjéhez van rendelve egy külön bizottság. Örülünk, hogy itt van köztünk, és beszél nekünk regionális politika kihívásairól a konferencia nevében. Önt elkísérte Elini Mariano, főtitkár a konferencia részéről. Öné a szó, elnök úr. Grazie, buongiorno a tutti. Köszönöm, és köszönöm mindenkinek, az elnök úrnak is, valamint a parlamenti bizottságnak, hogy elhívtak elhívták a külső tengeri régió konferenciáját, hogy itt megjelenjem. Ez az Egyesült, Egyesület 1973 óta létezik, és 160 várost képvisel, 160 szigetet képvisel. Egy hangja a régióknak Európában, és az európai politika egészére kiterjed a tevékenységünk. Ahogy önök is hallották, hamarosan az Európai Bizottságnak döntenie kell a több éves költségvetési keretről, ezzel nekünk is foglalkoznánk kell. Egyrészt az a problémánk ezzel, hogy a kohéziós költségvetés csökken, mégpedig a finn elnökség tevékenysége nyomán tovább csekkentették. Ez eh, a finn javaslat eh, különösen egy sor eh, tagállam számára sérelmes. És akkor most itt kivetítjük az ábrákat. Görögország, Olaszország vonatkozásában növekszenek a pénzek, de ez csak azért van, mert egyes régiókat nagyon komoly válságok sújtják, és gyakorlatilag ezért kerültek alacsonyabb besorolásra az MFF tárgyalások szeretnénk, hogyha megfelelő irányba haladnának, emellett ambíciózus támogatást szeretnénk látni a kohézió irányába. Még ezt kiegészítheti az európai zöld megállapodást. A kohéziós politika a beruházások fő politikája, amelynek révén megvalósulhat a zöld megállapodás is, nem akarjuk elkülöníteni őket egymástól. Ugyanakkor vannak ellentmondások, Eh, amennyiben Európa nem tud megfelelni a klímaváltozásnak. A konferencia másik aggodalma az az MFF tárgyalási menetrendjéhez kapcsolódik. A tanács, hogyha megállapodik, és velük megállapodnak a parlament képviselőjei is, ha mennyiben ez nem történik meg megfelelő időpontban, akkor a 2021-ben nem indulhatnak a programok, és ez lánckéslekedést okozhat a programokban, amely ahhoz vezethet, hogy egy bizonyos időszak időszakban nem lehet olyan pénzeket elkölteni, amelyek egyébként regionális szempontból létfontosságúak lennének, és ez fontos a magánszféra, valamint az állami szféra szempontjából is a strukturális alapok nagyon sok régió számára, különösen a multiplikátor hatásukkal százalékban is jelentős beruházást képviselnek az ottani GDP-hez képest. A konferencia meghúzta a vészcsengőt ezekkel a késlekedésekkel kapcsolatban, és a parlamentet arra szeretné rábírni, hogy erre figyeljen oda különösen, és már az első naptól lehessen ezeket a pénzeket lehívni, amennyiben pedig nem, akkor egy készenléti terv álljon rendelkezésre, még akkor is, hogyha a költségvetési tárgyalások késlekednek, akkor is kell találnunk valami megoldást a konferencia örül annak, hogy létrejött ez az igazságos átmenet alap. Ez az alap meg, megosztott menedzsment alá tartozik, ez egy pozitív dolog, ugyanakkor ezt teljes mértékben végre kell hajtani, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a régiók maguk is részt vehessenek ebben a folyamatban, különös tekintettel arra, hogy milyen döntések születnek a pénzek elköltéséről, a központi kormányok döntéshozatali lehetősége is aggasztó bizonyos mértékben, hiszen ez azt eredményezheti, hogy egyes régiókat büntetnek a központi kormányok. Éppen ezért eh, itt a parlament beavatkozását szeretnénk kérni a bizottság támogatja új erőforrások eh, eh, figyelembevételét, azt állítja, hogy ezek új pénzek, a 7,5 milliárd, amely az alaprendelkezésre áll, mégis ugyanazon a költségvetésen belül van, ami azt jelenti, hogy ténylegesen nem új pénzről van szó, tehát valahonnan átcsoportosításra kerül kohéziós vagy strukturális alapokról. Mi mindenképpen kiállunk egy ambíciózus költségvetés mellett, egy új alap létrehozátala az nem lehet ürügy arra, hogy a kohéziós pénzekből elvonjunk eh, itt olyan politikai célokról van szó, amelyek egymással versenyben állnak, miközben a kohéziós politikának meg kell, hogy támogassa, meg kell támogatnia az ökológiai átmenetet, és ezt meg kell erősíteni 2020 után is. Örülünk, és hálásak vagyunk a parlamentnek azért, hogy a makroökonomiai kondicionalitást eh, kiszedték eh, az anyagból. Nem szabad visszavonulni. Miért fizessenek eh, a tagállamok választásaiért a régiók? Eh, hiszen ez eh, a kedvezményezetteket bünteti, aminek semmi értelme nincs, hiszen a nemzeti költségvetés tervezésébe, illetve költségvetési fegyelembe semmilyen beleszólással nem rendelkeznek eh, a kohéziós politika első pillér abból a szempontból, hogy a növekedést megtámogassuk, a regionális társfinanszírozást ki kell vonni a stabilitási és növekedési paktumból, ezt nagyon komolyan gondoljuk. Ez ugyanis nagyobb flexibilitást adna a tagállamoknak, és azt is mutatná, hogy az egyes ágazatokban nagyobb befektetések lehetnének, mint Toszkána elnöke úgy gondolom, hogy a különböző eh, régiók specialitásáról is eh, érdemes eh, itt beszélni és kitérni a hegyvidéki területekre is, amelyek népessége gyakran alacsony és elnepe, elnéptelenedő nagyon komoly handicapet jelent ez demográfiai és földrajzi szempontból is, valamint a szolgáltatások hozzáférhetősége szempontjából ehhez gyakran a beruházások hiánya is járul a parlament felhívta egy jelentésben a figyelmet arra, hogy 2020 után nagyobb figyelmet kell ezekre a régiókra fordítani. Én szeretném, hogyha ez valóban így lenne, és kérem önöket, hogy mindent tegyenek meg a támogatásunkra. Ezek, ezek európai témák és európai régiókat szeretnénk létrehozni. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur le, le... Köszönjük szépen, elnök úr. Számos kérdést felvetett, különösen a makrogazdasági kondicionalitás témáját. Az Európai Parlament álláspontja nem dogmatikus ezzel kapcsolatban, és nem ideológiai alapon alakítottuk ki. Ez egy olyan álláspont, amely egy megközelítés. Mert a régiók szenvedték el az igazságtalanságot. Mert a tagállamok nem tartják be a költségvetési fegyelmet. A költségvetési fegyelem egy másik vita lenne. De ön biztos lehet abban, hogy a parlament és a regiszakbizottság Bizottság szempontjából nekünk teljes felhatalmazásunk van arra, hogy megvédjük a plenárison megszavazott álláspontot. Ez pedig elutasítja a makrogazdasági kondicionalitást. A tárgyalások során határozottak leszünk, hogy ezek, ez a kondicionalitás ne kerüljön vissza rendeletbe. Most megnyitom a vitát. Hogyha szeretnéd kiegészíteni, Eleni Marianu, a főtitkárunk. Köszönöm szépen, azt gondoltam, jobb lenne először a prezentációt befejezni, mielőtt megkezdjük a vitát. Szeretném méltatni a parlamentet, nem azért, amit most mondott az elnök úr a kondicionalitás miatt, hogy ez nem, nem csak, hogy nem kényelmes, de nem is kapcsolódik a kohéziós politikához, de még számos más olyan előrelépés is történt, amit ez a szakbizottság ért el Mi nagyon ragaszkodtunk a partnerség elvéhez. A rendeletben a tanács hirtelen úgy döntött, hogy a partnerségi alapelv a regionális hatóságok irányába már nem lesz kötelező. Ez olyasmi lesz, ami attól függ majd, hogy a tagállamok mit döntenek, hogy a régiókkal közösen részt vesznek ebben, vagy nem. Hogyha ebben a házban egyeztetünk, vagy akár ezen kívül, akkor biztosak akarunk lenni abban, hogy a polgárok követik és tisztában vannak azzal, hogy mi történik, és hogy az európai politikákat hogyan valósítják meg a terepen. És fontos az, hogy a régiók legyenek a központjában ennek a kohéziós politikának. A vita nagyon korai szakaszában kell erről gondoskodni. Tehát az, hogy a tárgyalási folyamat végén önök gondoskodtak arról, hogy a partnerségi megállapodás kötelező legyen valamennyi tagállam számára, az egy nagyon fontos eredmény. A kohéziós politika alapelvi, alapelvei szempontjából a polgárokkal való kapcsolatteremtés egy nagyon fontos elem. Ezt szerettem volna elmondani. Egy másik téma pedig az Interreg, a területi együttműködés. Mit tesz az Interreg nagyon sok képviselő részt vett a biztossal folytatott vitában, és támogatólag szólalt fel az Interreg mellett, ugyanis ez a program összekapcsolja az embereket, nem akarom újrahasznosítani az ő szlogenjüket, de valójában nagyon fontos, hogy ezek az emberek összekapcsolódjanak a programon keresztül, még azok is, akik már kifelé tekintenek az Európai Unióból, mint például a britek, akik a hónap végén vagy később ki fognak lépni. Ez fontos. Ez volt az egyik olyan dolog, amit támogattunk itt a parlamentben. Tehát a tengerészeti együttműködés továbbra is fontos a határokon átnyúló együttműködésen belül. Amikor a javaslat megérkezett, akkor a tengerészeti együttműködés határokon átnyúló módon már hirtelen nem volt ebben benne. Beszéltünk a parlamenttel, és Arimon úr úgy döntött, hogy ez nem egy megfelelő irány, és ezért ezt sikerült kiavítani. A munkánk pedig, láthatták, amit az elnök úr felrakott a képernyőkre, megmutatta, hogy melyek azok az elemek, amelyek nem működnek a régiókon belül. Tanulmányok és elemzéseket bocsátunk az önök rendelkezésére. Ezt megtettük az Interregnél, a finn elnökség alatt is, és meg fogjuk tenni most is, mert tudjuk, hogy ezek fontosak a parlament számára. Egy másik még tárgyalás alatt álló téma, ami semmiképpen nem a több éves pénzügyi kerethez kapcsolódik, de mégis fontos, mert ez a szakbizottság részt vett az álláspont kialakításában, az a tematikus koncentráció. Az ebből származó javaslat az, hogy ez a koncentráció ez nemzeti szinten történjen, ne pedig regionális szinten. Ebben az esetben teljesen megfeledkezünk a kohéziós politika koncepciójáról, ami egy hely alapú politika. Tehát itt is olyasmiről van szó, amit központi elemnek kell tekinteni a tárgyalások során. Természetesen társjogalkotóként ebben önök is részt fognak venni, és erre szerettem volna felhívni az önök figyelmét. Végül, de nem utolsó sorban számos alkalommal elhangzott a biztossal folytatott vitában a szigetek helyzete. Nem vagyok benne biztos, hogy választ kaptunk arra, hogy ezt hogyan fogják megoldani. A horvát elnökség is utalt arra, hogy fog tenni valamit a szigetek érdekében. Mi már foglalkozunk ezzel, a vita középpontjába kell helyezni a szigeteket. François Alfonzi javasolta, hogy az intergrup, amelyet létrehoznának, mi magunk is egy munkacsoportot hoztunk létre már a harmadik alkalommal. Ez azt mutatja, hogy a szigeteknek vannak kihívásaik és lehetőségeik is, de ezekkel foglalkozni kell. Ez a ház tehát képes lesz ezt az együttdöntés eljárás során megvalósítani. Mert ezekre a konkrét területekre koncentrálunk, amelyeket a szerződések is említenek. A területi kohézió tehát nem csak olyasmi, amit a rendelet megfogalmaz, mert ez benne van Európa DNS-ében, hanem ez a szerződés követelmények között is szerepel. Ezért a jogalkotási csomagban erre mindenképpen szükség van. Tegnap nekem már volt egy találkozóm a bizottság képviselőivel. Mindenféle közleményeket szoktunk kiadni más területekről, tehát határmenti, városi vagy falusi területekről, de a szigetek egy konkrét területfajta, amelynek egyedi kihívásai vannak az elhelyezkedése miatt, és ezt is fontos konkrétan kezelni. A tárgyalások során a közeljövőben önök majd foglalkozni fognak ezzel. Itt most abba hagyom, de bármikor hajlandó vagyok erről vitázni. Merci beaucoup. Köszönjük szépen. Most megkezdjük a vitát. Először Kodzoli kollégának adok szót molto, molto brevemente intanto per... Nagyon rövid leszek. Szeretném üdvözölni Önt, Önöket mindkettőjüket szeretném üdvözölni. Enrico, nagyon örülök annak, hogy itt van ma. Mérleget kell vonnunk szerintem. Nagyon fontos téma ez. Mobilizálnunk kell magunkat. Itt nem csak arról van szó, hogy itt az európai intézményekben beszéljünk erről, hiszen még mindig túl nagy a távolság az előttünk lévő kihívások és az Európai Bizottság javaslatai között, illetve a rendelkezésre álló források és lehetőségek között, amelyekkel elérhetnénk ezeket a célokat. A mai vitából is kiderült ez szerintem. Ma először beszéltünk a biztosasszonynal, aztán a horvát soros elnökséggel. Nagyon fontos az, hogy a kohéziós politika szerepe javuljon. Gondolok itt a következő rendeletre. A klímaváltozás kihívását meg kell oldanunk, de nagyon kevés eszköz van a kezünkben. Nincsenek eszközeink van egy nagyon fontos év áll előttünk, érkezik az új MFF, aztán arról is beszélni kell, hogy milyen fajta százalékos arányt akarunk meghatározni, és az új környezetvédelmi adók tekintetében, hogyha megnézzük azt, hogy milyen új kihívások előtt állunk az USA-ban, akkor nem, tudjuk, hogy Davosban néhány órával ezelőtt mit mondott Trump, tehát nagyon sok mindent tennünk kell, és felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy egy valódi európai politikát tudjunk folytatni, amelyekkel ezeket a kívásokat le lehet küzdeni. Mobilizálni kell az erőinket, ehhez kell energia. Itt nem csak um, intézményi párbeszédet kell folytatni a régiókkal, az önkormányzatokkal, az emberekkel is beszélni kell, mert másképp ezt nem tudjuk megoldani. hogyha csak egymás között beszélünk itt, akkor nem fogunk semmit sem elérni. Nagyon sok szép szót fogunk kimondani, de ennek nem lesz semmilyen eredménye. Stefan Bizsú. Köszönjük szépen, Stefan Bizsú. Köszönöm, elnök úr, üdvözlöm mindkettőjüket, köszönöm, hogy eljöttek ez mutatja, hogy mennyire alapvető fontosságú az önök munkája. Szeretnék arról beszélni, hogy mi az értelme azoknak, amiket teszünk, és hogy általában a szavak értelméről. A legkülső tengeri régiók, a legkülső szó a, az Európai Unió működéséről szerződésben, a 349. cikkben is szerepel ez a szó, a legkülső szó. Azt szeretném mondani, hogy a kihívások jellege és az a kontextus, amelyben jelenleg vagyunk, megköveteli, hogy elgondolkodjunk ennek a szónak a jelentésén, hogy legkülső vagy periférikus. Miről van itt szó valójában? Az emberiség jövőjéről. Nem fogadhatjuk el tovább, hogy mi a periférián vagyunk, nekünk kell a központban lennünk, nekünk kell az összes olyan fellépés középpontjában lennünk, amit, amit megteszünk. Ez a jövőnk és a gyermekeink jövő szempontjából is fontos. Beszélünk például az óceánokról. Változtassuk meg azt, hogy hogyan mutatjuk be a tényeket vannak óceánok, de ha például ránézünk egy térképre, akkor ott van észak és dél, és az összes óceán összeér. Az óceán egy nagyon erőteljes szó, ez az összes óceánt jelenti egyben. Az óceánok védelme egy harc, egy küzdelem. A szigetek pedig itt a hídfőállások, tehát ők vannak a frontvonalban. Ezért prioritásként kell őket kezelni az óceánok védelmében, ugyanis az óceánok jelentik a föld tüdejét. Igazunk van abban, hogy az amazonasi esőerdők mellett kiállunk, de akkor azt mondtuk, hogy az a föld tüdeje, de az óceán rengeteg széndiokszidot köt meg, és ezért ez is az emberiség tüdeje, ez kell, hogy motiváljon minket ebben a küzdelemben. Ahogy azt ön is mondta, a Green Deal eh, tekintetében egy, eh, egy Blue Deal-re is szükség van emellett, tehát egy eh, tengeri, óceáni dimenziót is be kell ide illeszteni. Macron elnöknek igaza volt néhány hete Montpellierben azt mondta, hogy az óceán egy közjószág az egész emberiséghez tartozik, és ezért az energiákat erre kell koncentrálnunk. A kohézió esetében azt szeretném, ha azt mondanánk, hogy szükségünk van az önök szakértelmére, köszönöm, hogy kezet nyújtott nekünk, szükségünk van arra, hogy együtt dolgozzunk a megoldáson, mert ez is a kohézióról szól. Tehát kohézióban lenni, ez azt jelenti, hogy együtt lenni. Ha együtt dolgozunk, akkor tudjuk megtalálni a megoldásokat a kihívásokra osztom az ön optimizmusát. A szigeteknek kell részt venniük elsősorban a megoldásban. Köszönjük szépen, Stefan, a hozzászólást. Azt gondolom, hogy nagyon gyorsan be kell majd lépned ebbe az intergrupba, ami majd létrejön a szigetek kapcsán, mert egyértelműen mindaz, amit mondtál, azok nagyon fontos érvek. Nagyon-nagyon fontosak. Ezek az érvek sokkal többet nyomnak a latban, mint a technikaiak. Most ugyanakkor megadom a szót Kutajár kollégának. Thank you, Chair. And thank... Köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy eljöttek ma ide hozzánk a vendégeink. Nagyra értékelem a munkájukat, amelyet a legkülsőbb területeket végeznek. Gógya szigetéről érkeztem, és mi is nagyon szorosan együttműködünk. Tudom, hogy önök milyen sokat tesznek a kohéziós politikáját, és azért, hogy csökkentsék a legkülsőbb tengeri területek közötti különbséget. Nemrégiben elolvastam a palermói nyilatkozatokat, és egyértelmű, hogy ambiciózus és hosszú távú stratégiát szeretnének az EU-ban azért, hogy a jövőbeli EU és szélesebb EU politikákat a diverzitás, a területi diverzitás alapján döntsék el, és hogy sikerüljön egy szociálisan és kiegyensúlyozott karbamentes társadalmat elérni 2050-re a Green Deal mindenképpen mérföldkövet jelent ebben a tekintetben, és ezt nem csak kihívásként kell tekintenünk, hanem lehetőségként is. Pontosan ezért értek egyet kollégáimmal, akik azt mondják, hogy a szigetek, akár a legkisebbek is nagyon fontosak, és én is hangsúlyozom azt, hogy mennyire fontos az, hogy koncentráljunk arra, hogy a szigeteknél és az átállás igazságosan menjen végbe. Amit én szeretnék önöktől kérni ma, az az, hogy mondják el, hogy önök mit gondolnak az európai verseny politikáról és hogyan kívánják javítani a jelenlegi segítségnyújtási, állami támogatási formákat, hogyan kívánják segíteni a kisebb szigeteket, hogy, felzorko, hogy felzárkózzanak és még egyszer örülök annak, hogy önökkel együtt működhetünk. Isabel uh, Carvalhais. Köszönjük szépen, Isabel Carvalhais. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném a külső régiók elnökét üdvözölni körünkben. Köszönöm, hogy eljött hozzánk, és köszönöm, hogy dolgozik ezen a témán. A többszintű kormányzás és a partnerség alapján működik ez a munka. Nagyon örülünk annak, ahogyan ön végzi a munkáját. Üdvözöljük Vasku Kajdárú munkáját is. Ő is ezen a területen dolgozik, 2011-ben egy munkacsoport tagjaként egy, a kohéziós politikával foglalkozott, 2014 és 2021 közötti időszakról szólt ez. A munkacsoport tagjai itt beszélhettek a célkitűzésekről és kihívásokról a kohéziós politika területén. Ami a 2020-as év utáni időszakot illeti, A munkacsoport megfelelő mennyiségű finanszírozást szeretne elérni a régióknak, illetve az adminisztratív terhek csökkentését. Ambiciózus javaslatokról van itt szó. Az lenne a kérdés, hogy hogyan lehetne elérni ezeket a célokat. És szeretnék még egy kérdést feltenni önnek. Mi ennek a konferenciának a nézőpontja az Európai Parlament, Európai Bizottság és az Európai Tanács javaslataival kapcsolatban, és hogyan tudnának segíteni nekünk abban, hogy befolyásoljuk ezt a folyamatot, és hogy a szervezet céljaival jobban összhangban lévő célkitűzéseket érjünk el. Köszönjük szépen, Elizabeth Goni. Köszönöm szépen, elnök úr, olaszul fogok beszélni. Grazie, és szeretném megköszönni Rossi elnök úrnak azt, hogy eljött ide és illusztrálta nekünk, ennek a fontos egyesületnek, konferenciának az életét, illetve tevékenységét. Több millió embert képviselünk. Én egyetértek a beszédének tartalmával és tónusával is. Úgy gondolom, hogy itt most pártokon átnyúló módon lehet osztozni az aggodalmakon, nevezetesen amiatt, hogy a kohéziós támogatásokat csökkenteni akarják. Különösen az az aggodalom jogos, hogy az új alapok, amelyek belépni látszanak, Ursula von der Leyen beszéde alapján köztük az igazságos átmenet alap nem igazán függetlenek a többitől. Ugye 7,5 milliárd euró például mint egy 364 milliót jelent csak Olaszország számára. És ez része Eh, az MFF tárgyalásoknak, miközben nincsenek eh, valódi hozzáadott, valódi eh, új pénzek, további pénzek. Ebben az értelemben ez az alap nem tűnik elégségesnek. A, a 311-es cikke a szerződésnek azt mondja, hogy az uniónak a politikáját nem annyira a nemzeti befizetésekből, eh, hanem európai eh, erőforrásokból, saját erőforrásokból kellene eh, finanszírozni. És hogyha mi ezt a zöld megállapodást végig akarjuk vitni, vinni annak szociális pillérével együtt, akkor a kohéziós politika, amely a területek kohéziójáról szól, az szintén részét kell, hogy képezze a bátor saját erőforrás reformnak, és most legyen szó multi adóról, vagy digitális adóról, minden olyan adó, amely egy új fejlődési modellhez eredményezhet, ezt a célt betöltheti. Így lehetne megerősíteni a az igazságos átmenet alapot, amely ebben azért így módon valódi új pénzekhez jutna. Köszönöm. Köszönöm. Tényleg nagyon sok kérdést kapott. Nagyon sokszínű a vita. A kérdések jelentős része abból indul ki, hogy mi magunk is jogalkotók, társjogalkotók vagyunk, ezt a szerepet fel is vállaljuk, tehát tárgyalunk a tanácssal, megvan nekünk a saját felelősségünk, itt most legyen szó akár az igazságos átmenet alapról, eh, ahol is eh, majd a rendeletet eh, alaposan elemezni kell, és azt reméljük, hogy eh, olyan jogalkotási folyamat alakul ki, amely alapján ez az alap még igazságosabbá válik. Nagyon sok kérdést kapott tehát. Elényi Marianok köszönöm, hogy aláhúzta azt, hogy mennyire fontos a partnerség, a tanács a tárgyalások kezdetén ezt meg akarta kérdőjelezni, mi pedig tudtuk fenntartani ezt az elvet, ami szerintem nagyon fontos. Ami az interreget illeti, valóban ott van az a probléma, amit én is, magam is ismerek, eh, hiszen a külső régiókat is érintette. Mindenképpen van egy probléma a szigetek körül. Az elv az, hogy amíg mindenben nem állapodunk meg, addig semmiben nem állapodtunk meg. Folytatódnak a beszélgetések Pászkál Arimon raportőrrel, és mi pedig az interreg tárgyalásokon azt szeretnénk elérni, hogy a szigetek kérdését is világosan rendezzék a lehető legpontosabb módon, mert különben a bizottsági szöveg értelmezésekre kell hagyatkoznunk, amivel tudjuk, hogy nehézségeink szoktak lenni. Pascal Alfonzi, most még megadom a szót Pascalnak nyilván. Köszönöm. Nincs most mikrofon. No, no. Non, mais j'aurais regretté de, de ne pas le faire pour saluer euh, le président de la région. Én csak azt sajnálom, hogy nem üdvözöltem annak a régiónak a vezetőjét, amely hozzánk oly közel áll, Korzika és Toszkána közel állnak egymáshoz. Én Nagyon fontos, hogy hatékonyan fel tudjunk lépni, és én is úgy látom, hogy a politikát kell a javaslatok mögé állítani. Abban biztos vagyok, hogy az együttműködés és a az együttműködési célok egyformák, ugyanakkor a maga az együttműködés az nem egyértelmű, a kapcsolatfelvételeket kell növelni. E, nyilván fél az Európai Bizottság, de rá kell nyomás gyakorolnunk a tagállamokra is, illetve e, az országokra, Eh, amennyiben több regionális elnök összeáll egy nemzeti kormányjal szemben, akkor nyilván nagyobb súlyuk van, mint külön-külön eh, lenne. Ehhez eh, egy módszerre van szükség, eszköz lehet a konferencia ebben, a külső régiók konferenciája, és ez egy olyan munkamódszer, amely fontos lehet a jövőre nézve is. Köszönöm. Önnek adom most meg a szót, elnök úr. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Nagyon magas szintű, ösztönző, sűrű vita volt ez. polgárként is, és intézmény képviselőjeként, amikor hallottam a parlamentben von der Leyen asszonyt ilyen határozottan megnyilatkozni az új fejlődési modellről, az átmenet, az ökológiai átmenet új modelljáról, akkor láttam lehetőséget arra, hogy összebékítsük Európát a polgáraival, és azt gondolom, hogy ez a megfelelő út, az, hogy odafigyelünk az, az ökológiai kérdésekre, hiszen azoknak fontossága exponenciálisan megnövekedett. Ez az út, amely annyira eh, fontos, és amely gyakorlatilag arról szól, hogy ezen a földön fenntartsuk az életfeltételeinket, Nos, ezen az úton úgy gondolom, hogy Európának eh, egy fontos eh, küldetése van. A polgárok részvétele nélkül nem lehet ezeket a nagy célokat megvalósítani, és ezért ez az Európai Uniónak a feladata. Nyilvánvaló, hogy vannak aggodalmak az erőforrásokkal kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy még kevesebb erőforrás áll rendelkezésre, mint a korábbi hét évben, és ez azt kockáztatja, hogy a cél nem fog megvalósulni. Én itt most a konferencián belül is azt képviselem, hogy mobilizálni kell az erőforrásokat az ökológiai átmenet érdekében. Én úgy gondolom, hogy ez a mobilizálás a parlamenti képviselők körében is konkrét kell, hogy legyen. Az elkövetkezendő hónapokban nagyon sok minden el fog dőlni. Meg kell határozni a célokat. Én is megfogalmaztam bizonyos hipotéziseket, például azt, hogy térjünk vissza a Monti csoport javaslataihoz, és kíméljük meg attól a polgárokat, hogy a zsebükbe tegyük újra a kezünket. E, e, más módon kell az erőforrások, a saját erőforrásokat megteremteni. E, ami az igazságos átmenetet illeti, úgy gondolom, hogy egy dolgot alulértékelünk, hogyha komolyan akarjuk venni ezt az egészet, Ez nem egyes szituációkat érint, hanem az egész eh, eh, régiókat, eh, például az egész gépgyártás, autóipar átalakítását is felöleli ez, annak minden foglalkoztatási velejárójával. Ez az átmenet, ez az ipari átmenet valójában minden ágazatra ki fog terjedni, és egy kis műanyag adóval egy tényleg egy jelentéktelen adó, amely transfereket eredményezett, és nagyon oda kell figyelni erre, hogy ez az átmenet ez igazságos legyen, és a munkavállalók tényleges átképzése megvalósuljon, illetve nagy beruházások is megvalósuljanak. Különben a pozitív érzések Európa irányába, amelyeket szám, amelyekre számítunk, nem jönnek létre. azok közül, a dolgok közül, amik itt elhangzottak, nagyon sok mindennel egyetértek. A szükség kényszerít arra, hogy támogassuk az az ökológiai átmenetet. Tudjuk azt, hogy a, a tenger is be tud fogadni széndiokszidot, csak úgy, ahogy az erdők. És azok a kapcsolatok, amelyek a régiók között létrejönnek, és amelyek egyébként is mindig is közeliek voltak, itt például ahogy itt már elhangzott, Korzika és toszkán régiók, amelyek egyébként nyelvileg is erősen hatottak egymásra. Nos, a köztünk levő tenger e, igazándiból erősen műanyaggal szennyezett. E, erre a nemzetközi sajtó is felfigyelt. E, ezek a műanyag szigetek, ezeket el kell, hogy távolítsuk. E, ugyanakkor ehhez e, nincsenek meg az eszközeink, és ráadásul a szigetek között nincsenek meg a közlekedési kapcsolatok sem. Hogyha azt akarjuk, hogy a tengerek és az erdők, a föld tüdeje szerepét el tudják játszani, akkor azokat meg kell védeni. Mi úgy gondoljuk, hogy az Interreg együttműködést újra kell indítani. Személyes véleményemet szeretném kifejteni a versenyképességgel kapcsolatban. Meggyőződésem, hogy másfajta kondicionalitásra van szükség, nem a makrogazdaságira. A kondicionalitás a tervekhez kell, hogy kötődjön, e, e, és nem csak regionálisan, nemzeti szintre is gondolok. E, a kondicionalitás az kell, hogy legyen, hogy megvalósul-e a szénsemlegesség regionális vagy nemzeti szinten, és vannak-e olyan konkrét lépések, amelyek ebbe az irányba hatnak. Ez lenne a megfelelő mérce, ehm, a, akkor is, amikor odaítéljük a különböző alapok pénzeit, ez vagy egyfajta környezeti versenyképességet, vagy versenyt jelentene. Ehm, ezt szerettem volna mondani, megköszönve a lehetőséget, amit kaptam, és azt a sok ösztönzést is, amit itt összeszedhettem. Én úgy vélem, hogy egy egy olyan Európa, amely elhajlik a kormány közeliség irányába, a kormány közöttiség irányába, én ehelyett egy régiók Európáját képzelnék el inkább. Merci beaucoup. Köszönjük szépen, elnök úr. François Alfonsi is elmondta, hogy szükségünk van önre, olyan erős hangokra az európai régiók részéről, mint az öné. Ez nagyon fontos. Az európai polgárok és az európai régiók nagyon kritikus helyzetben vannak most. Az, amit most döntünk, az a következő hónapokban és években az ő egész életüket befolyásolni fogja. Most van az ideje annak, hogy cselekedjünk, és ehhez az önök támogatása nagyon fontos. Köszönöm szépen! nous arrivons. Eljutottunk az ülésünk végéhez. Ahogy azt önök is tudják, a koordinátorok ülése ma délelőtt történt, hoztunk néhány döntést, ezeket e-mailben el fogjuk küldeni. A döntésekről már megkapták az e-mailt, úgy döntöttünk, hogy a sajtóhoz fordulunk azzal a döntéssel kapcsolatban, amelyet a koordinátorok egyhangulag hoztak ma reggel, és ez is szerepel az önök e-mail fiókjában. Számos téma felmerült. Hogyha nincsen más felvetni való, akkor Brüsszelben február 19-én délután 3-tól fél hétig, illetve Február 20-án 9-től fél egyig lesz. Köszönöm az összes szolgálatnak, a